megállapodást Japánnal. Ugyanis ebből mindenféleképpen hasznot húzhatnánk. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Kelly kolléga. És akkor most tegyük biztos úr kap szót.